Most pedig már is rátérünk a napirend taglalására. Pitella úr, tessék parancsoljon öné szó. A következő hónapok nagyon fontosak lesznek abban a folyamatban, ami Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatos tárgyalásokat illeti. A kereskedelmi miniszterek május végén fognak összeülni, aztán a G7-ek Japánban és júliusban az Európai Bizottság fontos iránymutatásokat fog elfogadni ezzel kapcsolatban. Nekünk nagyon fontos az, hogy elmondhassuk a véleményünket a saját részünkről, és el kell kerülni olyan döntéseket, amelyek az európai cégek és európai munkavállalóknak rossz helyzetbe hozzák. Ezért nagyon fontos az, hogy a mai napon tudjunk erről eszmét cserélni és állásfoglalást is kiadni, mert az Európai Parlament nem maradhat csendben akkor, amikor több ezer cég és több százezer munkahely van éppen nehéz helyzetben. Wer möchte für diesen Antrag? támogatja a Pitella úr által beterjesztett javaslatot. Borelli képviselő, parancsolj. Sí, grazie. Eh, Igen. Köszönöm. Köszönöm, hogy ezt aláhúzta, mi természetesen támogatjuk ezt, már csak azért is, mert ugyanezt a kérvényt terjesztettük be, ugyanazon okoknál fogva, amelyekről Pitella úr is beszámolt, úgyhogy reméljük, hogy a többi frakció is támogatja ezt a kérést. Möchte jemand gegen den Antrag Ellenzi -e valaki ezt a, ezt a kérvényt? Kaspari úr, tessék parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr! Európában pillanatnyilag több száz ember van, aki aggódik a munkahelye miatt. Éppen az a kérdés, hogy Kína megkapja a piacgazdasági státuszt, vagy nem, és hogy ez hogyan befolyásolja a kereskedelmi politikai eszközeinket. Mi nem populista javaslatokat akarunk, hanem éppen ezek emberek jövőjével törődünk a nyilvános konzultációnak vége van a bizottságnál. Elmúlt hét óta egy hatásvizsgálat készül most, és az Európai Bizottság júniusban egy javaslatot terjeszt elő nekünk, a parlamentnek. Ezen az alapon INTA koordinátorként egy további menetrendet állapítottuk meg, és mint már mondtam, egy érzelmi témáról van szó, de ez egy fontos téma is egyben. És itt nem arról van szó, hogy valamilyen címmel a címlapra kerüljünk a, az újságokban. Ezért össze kell fognunk, mert emberekről van szó. Nem ö, ö, akcionizmusra van szükség, hanem tartós megoldásokra, és határozottan kell fellépni a kínai partnerrel szemben. Ilyen értelemben kérem, vonja vissza az indítványát, segítsen egy jó megoldást kidolgozni, gondoljon a rengeteg munkavállalóra, és ne a rövid média sikere gondoljon. Mi elutasítjuk ezt az indítványt, és nagyon hálásak lennénk, ha ön visszavonná. Lambert. Lambert úr. Elnök úr, egy kompromisszumot javasolok, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, és nem csak érzelmi kérdésről van szó, ez politikai, gazdaságpolitikai és ipari kérdés is. Az Európai Parlament mondja el a véleményét, és még az Európai Bizottság közleménye előtt mondjuk el a véleményeinket, ne utána a szocialisták és az EFTD nagyon örülünk annak, hogy ezt javasolták még most. Miért ne lehetne a Strasburgi első plenárison ezt megszervezni? Szerintem sokkal jobb, hogyha ezt jól megszervezzük, és nem pedig az utolsó pillanatban tesszük fel a napi rendre, mert megfelelő állásfoglalást is elő akarunk készíteni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Lambert úr. Azt hiszem Pitella úr indítvány, de Pitella úrnak adok szót. azt szerettem volna elmondani, hogy egyetértek Lambert, Lambert úr Koll véleményével, illetve javaslatával, hogy még ezen találkozók vagy időpontok előtt jöjjön meg az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament véleménye, tehát Strasbourgban nem azt akarjuk elérni, hogy propagandisztikus célokkal az újságok címlapjaira kér, kerüljünk, azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament elmondhassa véleményét. Borelli. Borelli úr. Köszönöm szépen. Egyetértünk ezzel, a zöldekkel, és Pitella úrral is teljes szintóniában vagyunk. aufgrund des eh, möglichen kompromisses. Az esetleges vagy lehetséges kompromisszum javaslat alapján azt kérném, nincs -e lehetőség arra, hogy előkészítjük a kérdést, és a következő elnökök konferenciája megbeszéljük. Közben van még elnökök konferenciája, a következő plenárisig, és ott beszéljük meg, hogy mit történjen a májusi ülésen, a következő májusi ülésen. Azt javaslom, hogy az elnökök konferenciája döntsön. Jó, ezzel majd most én igyekszem rendet vágni itt a sorokba. Pitella úr, ön azt kérte, hogy ma legyen vita, és egy állásfoglalás az első májusi ülésen. Ezt kért eredetileg. Strasburgo. Non necessariamente oggi. Strasbourg. Nem biztos, hogy ma. Az a lényeg, hogy szavazzunk. Strasbourgban szavazzunk. Már ma is megkezdhetjük a vitát, vagy akár Strasbourgban is sort keríthetünk rá. Igen, érdekes Pitel ez az, amit én is mondtam az előbb. Tehát megismétlem, most vita, aztán állásfoglalás a májusi ülésen Strasbourgban. Ez volt az ön javaslata. Hát ez... Nyugodjanak lekérem egy kicsit. Petella úr ezt javasolta. Jó. Lamberts úr, önnek az alternatív javaslata, hogy vita és eh, eszmecsere Strasbourgban. Eh, és eh, Borelli úr azt mondta, hogy a szocialisták és a zöldek javaslataihoz csatlakozom. Ez most bonyolultá teszi a helyzetemet, mert itt két különböző javaslatról van szó valójában. Itt ezért kéne rendet vágni ebbe. Pitella úr, Pitella úr, figyeljen rám, kérem most mondja el még egyszer, mit indítványoz, és utána szavazhatunk róla. Io sono d'accordo. Én egyetértek azzal, hogy legyen vita és állásfoglalást egyszerre Strasbourgban. Darüber kann ich aber heute nicht. Nos, erről nem tudok szavaztatni a mai napon, mert az elnökök konferenciájának témája ez. Nagyon sajnálom, erről így nem tudok szavazást tartani. Sajnálom, bármennyire is sajnálom. A Strasbourg ülés napirendjéről én nem szavazhatok itt ma a ügyrendünk, az a gyanasztalóink értelmében az elnökök konferenciája határozza meg a napi rendet. Hát ön a szándékát kifejezheti, én meg ezt magammal vihettem az elnökök konferenciájára, de erről nem tudunk dönteni. Ezt kéne végig gondolnia. Eh, eh, ha ez valóban így van, akkor kérem, hogy legalább ma kezdjük el a vitát, és aztán az állásfoglalást pedig ma is Strasbourgban beterjesztjük. Oké. Okay. Oké. Okay. Nos, úgy gondolom, ennek így nincs értelme. Kedves kollégák, van ügyrendünk, és azért van ilyen, mert 750 képviselő 5-8 frakcióba tömörülve, az itt nem lehet véletlenszerűen dolgozni. És ezért aztán a Strasburgi ülés napirendjét nem tudjuk ma határozattal eldönteni, mert ilyen nem szerepel az ügyrendben. És ha egyet értenek azzal, hogy, ugye, hogy Strasbourgban ezt megvitassuk, akkor ez egy ajánlás lesz az elnökök konferenciáján, ahol majd szavaznak róla. Most a következőt javaslom. A parlament az elnökök konferenciájának javasolja jövő heti ülésén vitassa meg, hogy legyen az acéliparral kapcsolatos vita a Strasburgi héten, itt a Kína piaci hozzáférésével kapcsolatban. Nos, aki ezt, javas, ezt a javaslatot támogatja részről, az jelezze. Ezt a gégen? Ellenszavazat? Tartózkodás? Jó, ezt így fogadtuk el egy hangom. Jó. Wir kommen nun ezek után a szociális demokraták egy újabb indítványáról van szó. Ön azt kérte, hogy a bizottság és a tanács nyilatkozatával kapcsolatban, hogy a lengyelországi alapjogokról beszéljünk a második napirendi pontként, Tűzzük ezt majd napirendre, ugye a Pilinszki után Girér úr. Muchas gracias, señor presidente La última sesión plenaria aprobada. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutolsó plenáris után nagy többséggel szavaztunk, és itt az béli aggályunkról volt szó, hogy az alkotmánybíróság helyzete aggasztó Lengyelországban. Ezért tehát a javaslat arra terjed, hogy megfelelő ajánlásokat kell elfogadni. Ugyanakkor azt is mondtuk, hogy a bizottságnak a struktúrált párbeszédet kell tovább folytatnia a lengyel kormányjal. Vannak ugyanakkor más témák is a lengyel valóságban, amelyek aggasztanak bennünket, például azok, amelyek a tömegkommunikációs eszközök helyzetére vonatkoznak, a médiumok helyzetére, illetve egy esetleges új szabályra, amelyet terveznek elfogadni a abortusz kapcsán és a reproduktív egészség kapcsán. Ezért azt szeretnénk kérni, hogy ma vitassuk meg ezt a kérdést, és a tisztelt ház foglaljon állást egy állásfoglalás indítványban. A Pirinski jelentés vitái után kvázi a második napi rendi pont legyen ez. Ki támogatja ezt a kezdeményezést? Björk asszony, tessék parancsoljuk. Eh, eh, e Köszönöm szépen. Az Európai Unió fontos, hogy komolyan vegye a saját elveit. A demokrácia és az alapjogok és az emberi jogok betartása is. Ide tartoznak a nők jogai is. Az Európai Unió tegye világossá, hogy szóban és tettben is síkra száll ezen jogok érvényesüléséért. Márpedig itt az egyik alapvető jogról van szó, melyel a nőknek rendelkezniük kell, mégpedig, hogy a saját testük fölött rendelkezzenek-e vagy nem, és dönthessenek arról, hogy gyermeket hoznak-e világra vagy sem. Ezért üdvözöljük és egyben támogatjuk ezt a kezdeményezést. Ki ellenzi ezt a kezdeményezést, ezt az indítványt? Legutkó úr, tessék parancsoljon. Mm, po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawstwo... Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy az ilyen fajta kezdeményezések a tagállamok előjogaiba tartoznak, az Európa, a lengyel kormány semmiképpen sem kívánja az abortuszra vonatkozó törvényeket megváltoztatni, nem is, ezt el is mondtuk eddig is. Én nem is értem, hogy itt miért nem értik meg ebben a házban ezt. Lengyelországban igenis is vita van ezzel a témával kapcsolatban. Egy olyan vitáról van szó, amelyben a civil társadalom is részt vesz, és Gyakorlatilag egy ilyen típusú parlamenti állásfoglalásban azt tudnánk megfogalmazni, hogy a civil társadalom fogja be a száját. Ez pedig arrogáns lenne és elfogadhatatlan. Nem hiszem, hogy a vita be lenne tiltva. Liebe Kollegin und lieber Kollegen. Kedves kollégák és kedves kolléga, vitát nem tervezek. Persze élénk a dolog, de és az jó dolog nagyjából, de azért az ügyeletet be kell tartani most. Egy kompromisszós javaslatot akarnak csinálni. Hát ez egy kicsit felkaptam a fejem erre, hogy úgy mondjam, mert ez nehézségeket okoz nekünk. Infelt asszony és González úr kap még szót, és utána valamikor szavaznunk kell erről. Parancsoljon. Nagyon röviden. Én alapvetően támogatom azt, hogy vita és állásfoglalás legyen ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de nem gondolom, hogy ezt most kellene megejtenünk ennyire gyorsan, tehát ezt inkább májusban vagy júniusban kellene később megtennünk, és azt gondolom, hogy ezen keresztül jobban tudnánk felvenni a kapcsolatot akár a parlamenti képviselőkkel, Lengyelországból vagy a civil társadalom képviselővel. Köszönöm. González Ponc. González Ponc úr. Nagyon régóta vitázunk Lengyelország kérdéséről, és folytattunk egy vitát egy hónappal ezelőtt a miniszterelnök jelenlétével. A parlament többsége egyébként alá is írta és támogatta ezt a jelentést. Az Európai Bizottság júniusban fogja kiadni a jelentését. Egyelőre nem gondolom, hogy időszerű lenne az, hogy egy újabb vitát generáljunk mert ezen keresztül csak annyi történne, hogy a parlamentben kialakult egységet megtörnénk. Itt most egyelőre nincs szó a kormány részéről új törvényekről, és arról, hogy milyen törvényeket kívánnak megalkotni, arról teljesen felesleges most vitatkozni. Ez egy belső ügy, ez egy lengyel belügy. A nemzeti vitába nem, sorolha, nem szólhatunk bele, nagyon sajnálom, de itt nem a lengyel parlamentben ülünk, hanem az európaiban. Gerero. Gerero. úr. Köszönöm szépen. Nos, amit González úr mondott, tényleg nem vagyunk a lengyel parlament, de azért európai parlament vagyunk és ha már Európai Parlament vagyunk, akkor megvitathatunk témákat, amelyek a polgárokat érintik az Európai Unióban. Senki sem állítja, hogy mi akarjuk átvenni a lengyel kormányt, akarunk arról, ami szerepet játszik a lengyel politikai életben. Infelt asszony, amit mondott a, a Valde részéről, azt el tudjuk fogadni, hogy májusban vagy legkisebb júniusban kerüljön napirendre ez a téma. És mint az elnök is javasolta, javasoljuk, hogy az elnökök konferenciája vesse fel, hogy a két következő plenáris egyikéne szerepüljen. Ezzel visszavonjuk a javaslatot, és az elnökök konferenciája megvitatja az önök frakciójának idevágó javaslatát. Ebben az esetben szavaznunk sem kell. Valamennyi. Most hova mennek mind? Még nem végeztünk. Jó. A frakciókkal egyetértésben a napirend változtatást javasolok. Két további pont kerül a szavazások közé, Löbreton úrja javaslat Piesa úr mentességének megszüntetése, illetve a foglalkoztatási bizottság az EGSB javaslatára az európai szociális jogokról kívánt szavazni. Itt az, az Európai Bizottságnak van egy közleménye. Ki kíván ehhez hozzászólni, akkor ezzel egyetértenek, és ezzel a munkatervet a még meglévők csekély részvételével elfogadásra került. Castaldo kolléga kért szót. Grazie. Köszönöm szépen. Egy ügyrendi felszólalás a 22-es és 141-es cikkekre hivatkozva szeretném felhívni az ön figyelmét arra, hogy a mi parlamentünk előjogait vegyük figyelembe, és nem csak a politika szempontjait, főként akkor, amikor intézményközi kapcsolatokról van szó. Holnap x alkalommal fogunk beszélni a EU-Törökország márciusi megállapodásáról megint csak beszélni fogunk, de ott le is zárhatjuk ezt a dolgot, tehát nem tudjuk kifejezésre jutatni a politikai véleményünket. Itt költségvetési kérdésekről is szó van, nagyon kemény kérdésekről, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy mindenképpen nemzetközi egyezménynek minősül, és mint olyan az Európai Parlament jóváhagyását kellene ö, igényelje, és ezért nekünk szavaznunk kellene a 218-as cikk értelmében, sőt kötelességünk lenne erről szavaznunk, úgyhogy kérem, hogy ezt a megállapodást az Európai Bíróság előtt kérjük, hogy semmisét tegyék, mert így 508 millió európai állampolgár érdekeit védjük. Herr Castaldo, vielen Dank, wir nehmen Ihre... Köszönöm, Castaldo úr. Jegyzőkönyvbe veszük a hozzászólását, abból indulok ki, hogy a jogi szakbizottság és az a konferenciája majd foglalkozni fog az ön hozzászólásával. Van-e további hozzászólás az ügyrendi alapon? A napi rendünk első pontja a Pirinszki jelentés, az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentéséről. Először üdvözlöm a körünkben az EBB elnökét, Werner Hoyert, illetve munkatársait is. Elnök úr, hölgyeim, hölgyem, uraim, először viszont az előadó Pirinski kolléga kap szót.